Igen, tehát akkor márci, vagyis kedd 18 óra a határidő. Köszönöm. Köszönjük Trissé elnöknek, hogy részt vesz ebben a monetáris dialógusban. Ez most már szinte intézményessé vált. Most pedig szeretnék emlékeztetni arra, hogy mi is az a két téma, amit javasoltunk, az egyik a defláció vagy stagfláció kérdése, a másik pedig hogyan lehet átalakítani a nemzetközi pénzügyi architektúrát. Elnök úr, kérem, hogy mondja el 10 percben a bevezetőjét, majd pedig kérdéseket teszünk fel. Elnök asszony, a Monetáris és Gazdasági Bizottság tisztelt tagjai, nagyon örülök annak, hogy 2009-ben most először kerül sor arra, hogy itt találkozunk, egyébként néhány nappal ezelőtt volt a kormányzók tanácsának ülése január 15-én, és Strasbourgban is megbeszélést folytattunk, úgyhogy elmondhatom, nagyon örülök, hogy az önök parlament eh, támogatja az eurót eh, és az Európai Központi Bankot. Először is a gazdaság és monetáris helyzetet szeretném értékelni, elmagyarázni azt, hogy eh, az, az új döntésünk a kamatlábakra vonatkozóan miért született meg így. Ezt követően pedig szólnék néhány szót arról, hogy az euró térségben milyen a helyzet az árak tekintetében, végezetül pedig a nemzetközi pénzügyi helyzete kapcsolatban is megválaszolnék néhány kérdést. Az elkövetkező hónapok során ugyanis ez a kérdés minden bizonyal nagyobb jelentőségre tesz majd szert. Uh, Először is a gazdaság és monetáris uh, fejleményekről szeretnék beszélni. December 8-án uh, voltam ezt megelőzően az Európai Parlamentben, és azóta az euró térség továbbra gyengült, az infláció pedig tovább csökkent. Decemberben az infláció 1,6% volt, Továbbá az inflációs nyomás és inflációs kockázat továbbra csökken. Ha előre tekintünk, a középtávú eh, monetáris politika perspektívája szempontjából figyelembe véve az új politikai döntéseket, akkor eh, megállapíthatjuk, hogy eh, arra számíthatunk, hogy az euró térség inflációjára továbbra is összhangban lesz az árstabilitás definíciójával, és vannak itt kockázatok, ami az ár stabilitást illeti középtávon, de ezzel kapcsolatosan a kormányzó tanácsnak kiegyensúlyozott a véleménye. Ami a gazdasági fejleményeket illeti, szeptemberben a pénzügyi válság tovább erősödött, és ezek a feszültségek kiterjedtek a pénzügyi szektorból a valós gazdaságra is. Előre nézve a globális kereslet és az euró térségen belüli kereslet továbbra is alacsony marad egy bizonyos ideig. Az infláció viszont csökken, az inflációs ráta, és ez azt jelenti, hogy ez támogatja a reális rendelkezésre álló jövedelmet. Szeretném elmondani, hogy itt a pénzügyi válság a reál gazdaságra továbbra is kihatása lesz, és protekcionista nyomásnak leszünk kitéve, ez fokozódni fog, és ennek valószínűleg kedvezőtlen hatása lesz a világgazdaságra figyelembe véve a globális egyensúly hiányt. Az összes érintett félnek eleget kell tennie a felelősségének, és itt döntő az, hogy a fegyelmet fenntartsuk középtávon a makroökonomiai politikában. Stabilitásra orientált, fenntartható szakpolitikai megközelítése van szükség azért, hogy a bizalmat megtartsuk jelentős intézkedéseket hajtottak végre a kormányok azért, hogy szembeszálljanak a pénzügyi válsággal, és továbbra is eh, a pénzügyi eh, rendszert támogatni kell, és eh, a vállalkozásokat és a háztartásokat. A monetáris trendek azt mutatják, hogy az euró térségben az inflációs nyomás csökkent, egyébként ennek a legújabb bizonyítéka az, hogy a monetáris expanzió üteme moderált. A kormányzó tanács bankunkban megismételte azt, hogy az inflációt megfékezni kívánja, és a price stabilitást úgy határozza meg, hogy ez 2% arat maradjon, de közel a 2%-hoz. A múlt héten úgy döntött a kormányzó tanács, hogy csökkenti a e, kamat lábakat az euró rendszeren belül további 50 bázisponttal 2%-ra csökkentve, és a teljes e, csökkentés így 2008. október 8 óta 225 bázispontot ért el. Most nézzük meg a középtávú kilátásokat, az árakat illetően az eurotérségben, főként a dezinfláció folyamatára tekintve, mert most ennek vagyunk tanúi. Ahogy ön mondta, elnök asszony, itt mindenképpen el kell választani egymástól a dezinflációt és a deflációt. A dezinfláció ez olyan folyamat, amikor az inflációs mértékráta csökken, és ez sokszor abból ered, hogy különböző költségmegtakarítási fejleményeknek vagyunk tanulja a kínálati oldalról. Ilyen esetekben a negatív keresleti sok együtt jár ezzel az említett jelenséggel, de ez persze jóindulatú természetű, mert az euró térségben most a dezinfláció főként annak tulajdonítható az euró térségben, hogy emelkedtek a az emelkedés után csökkentek az olaj és áru árak. Egyébként az olajárak alakulása 2007-ben kezdett változni, és ez még, a, még 2008 közepén is inflációt és ellentmondásokat váltott ki, az emelkedés, viszont a közelmúltban csökkentek az árak. El kell mondjam, hogy az üzemanyag árak 15,4%-kal csökkentek 2008. decemberében, és ami a HICP, vagyis harmonizált fogyasztói árindexet illeti, ennek a súlya majdnem 5%-os volt ennek a kosárnak, és ez mutatja, hogy milyen jelentős szerepe van az infláció csökkentésnek. Hogyha a kínálat oldalán a helyzet kedvező, akkor hogyha a dezinfláció, dezinfláció valóban erőteljes, akkor ez viszont negatív inflációs mértékhez vezethet. Az árak különbözőképpen alakulnak, és ez a spirál viszont tovább folytatódik, mégpedig úgy, hogy az árakat előre lehet jelezni, mégpedig negatív értelemben. Ez azt jelenti, hogy a befektetések és a fogyasztói kínálatok későbbre tolódnak, elhalasztódnak, és ez az árakra kihatással van. Jelen pillanatban viszont nincsen deflációs veszély és az inflációs várakozás megfékezése, egyébként emellett köteleztük el magunkat, ez biztosítékot jelent azzal szemben, hogy a spirál, az inflációs spirál nem fog lefelé mutatni, és az ezzel kapcsolatos elvárások sem. Mindezt figyelembe véve az elemzésünkben most azt tapasztaljuk, hogy dezinflációs folyamatot élünk meg, ez azt jelenti, hogy jelentősen csökkent emelkedtek az olaj, az energia és az áru cikkek árai. Most áttérnék a második témára, ahogy az elnök asszony is jelezte, ez a nemzetközi pénzügyi architektúra. A globális pénzügyi rendszer igen törékeny, ingatag, mert nem megfelelő az ellenállás, ahogy ezt láttuk az elmúlt válság eseményei között, ez nem fogadható el, és le kell vonnunk a következményeket a válságból. Figyelembe kell venni azt is, hogy a rendszer összes elemét jelentősen javítani kell. Például a kockázatkezelés, a likviditás kezelés minőségét, a privát eh, intézeteket eh, eh, erősíteni kell, a pénzügyi piacok átláthatóságát és a pénzügyi eszközök átláthatóságát is. Ezt már több meghallgatás során aláhúztuk, önökkel találkozva, és ez azt jelenti, hogy nagyobb átláthatóságra van szükség, anélkül, hogy a különböző egyéni érdekeket figyelembe vegyük a döntéshozatali folyamatban másképpen kell eljárni, ellentétesen az elmúlt trendekkel, és a prociklikus aspektusokat is fel kell számolni itt a rendszabályokat illetően, a prudenciális és adózási szabályokat illetően, mert ezek járulnak hozzá a fluktuációkhoz, amelyek egyébként a pénzügyi piacok sajátosságait jelentik. Meg kell határozni a reformok fő irányát, ez megtörtént, de most a stratégiai tisztállátása van szükség, és ahol szükséges, nagy politikai energiákat kell befektetnünk azért, hogy szembeszálljunk az egyéni érdekekkel. A G20-ak álláspontja itt mindenképpen fontos. A pénzügyi struktúra átalakítása viszont nem elegendő, mert fenntartható makroökonomiai politikára van szükség, ami hosszú távon is megállja a helyét. El kell kerülni az, hogy nagy hazai és külső egyensúly hiány jöjjön létre, hiszen ez a gyökere a jelenlegi nehézségeknek. Megfelelő felügyelet van szükség a makroökonomiai politika terén, a nagyobb gazdaságok esetében. Ez a lényeg. Az IMF tudja csak betölteni ezt a döntő funkciót, funkciót, akkor, hogyha a mandátumát megerősítik. Figyelembe véve az intézményes intézkedéseket, itt két javításra van szükség. Először is a nemzetközi pénzügyi architektúra azt igényli, hogy a belső csoportok megerősödjenek, főként a pénzügyi stabilitási fórum és a G20 itt az összes intézményt és hatóságot össze kell kötni, azokat, amelyik szisztémásan kihatnak a pénzpiacokra. Decentralizációt tapasztalunk itt, és nagyon sokan ezek függetlenek a politikai szférától. Szükség van az FSF bővítésére, ez kulcskérdés. Ez főként a globális válság esetén fontos, és itt a G20-aknak új feladata van, ez egy globális informális csoport, összehasonlítva a G7-tel, ami továbbra is viszont hasznos, hasznos akkor, amikor a zavarok az iparosodott országokból erednek második pedig, ami az IMF-et illeti, és ennek megerősített felügyeleti mandátumát, a nemzetközi pénzintézetek kormányzó tanácsa, főként az IMF-re és a Világbankra gondolok, hatékonyabbá és reprezentatívabbá kell, hogy váljon, teljes mértékben a feltörekvő piacgazdaságokat is ott képviselni kell, ezt arányban a globális gazdaságban betöltött helyükkel. Azért, hogy lezárjam ezt a rövid bevezetőt, szeretnék még kiemelni két pontot, elnök asszony. Először is ami az eurótérség politikáját illeti. Itt a strukturális hatékonyság hiányát láttuk a nemzeti politikák szempontjából. Nem voltak arányba ezek a politikák, például a fizetések megszabásánál, és ez kihatással volt a különböző országok versenyképességére. A nemzeti hatóságok felelősek azért, hogy szembeszálljanak a versenyképességi problémákkal, és itt strukturális reformokra van szükség, és új ár- és bérpolitikára. Ami pedig a fiskális politikát illeti, üdvözöljük az európai csúcs álláspontját, vagyis azt, hogy a fenntartható államháztartási politikára van szükség, és extenzív adóösztönzési intézkedésekre, figyelembe véve a jelenlegi helyzetet és az adóügyi kérdéseket a különböző országokban. Az országok megfelelő mozgástérrel rendelkeznek a stabilitási és növekedési paktumon belül, és csak ezt a mozgásteret tudják kihasználni, hiszen ez van benne a paktumban. A jelentős fiskális lazulás és a kormány adósság növelése semmiképpen sem kockáztathatja azt, hogy a nagy közönség, az emberek bizalma megrendüljön a fenntartható államhasztartási politikákban ezen kívül nagyon fontos a pénzügyi felügyelet erősítése is. Ezt átfogóan és koordináltan kell végrehajtani globálisan és európai szinten. Ami az európai szintet illeti, a válság felhívta a figyelmet arra, hogy hosszú távú megoldásokat kell elemezni a felügyelet struktúráját illetően. Egyébként Jacques de la Rosière magas szintű csoportja ezzel kapcsolatosan fog javaslatokat tenni. Ez nagyon fontos a szakpolitikai viták javaslatokat, illetve és emellett az Európai Parlament is javaslatokat akar tenni, kíván tenni ettéren. Sok parlamenti képviselő egyébként különböző opciókat vázolt fel. A 105-106-os cikk, 105-ös cikk 6 pontja az alapszerződésben megemlíti kifejezetten azt, hogy a tagállamok dönthetnek úgy, hogy az Európai Központi Bankot speciális feladatokkal ruházzák fel a pénzügyi felügyelet terén. Ezzel kapcsolatosan még a kormányzó tanács nem foglalt állást, de megvárjuk még az eredményeket, és én mindenképpen közölni fogom önökkel ezeket az eredményeket. Köszönöm, elnök úr. A 105-ös cikk 6-os pontja az Európai Parlament számára biztosítja azt, hogy véleményt eh, nyilvánítson, és eh, mi erre odafigyelünk. Most a szabályok szerint a különböző politikai frakcióknak adom meg a szót. Először is eh, a néppártnak Jean-Paul Gozesz úr másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, köszönöm a kommentárokat. És most szeretném felhívni a figyelmét három pontra, és három kérdésem van. Először is, a múlt héten Strasbourgba ünnepeltük az Euró 10. évfordulóját, és a sajtóban azt olvastuk, hogy fel fog-e robbanni, vagy robbanni fog-e az euró a válsággal együtt. Egy héttel ezelőtt volt erről szó, de mindenképpen a steril vitákat így el tudjuk kerülni. Másodszorban nagyon nagy érdeklődéssel figyeltem az ön hozzászólását a Párizsi ülésen január 19-én a pénzügyi válsággal kapcsolatosan kérdezem, hogy most itt tulajdonképpen vakon figyeltük az eseményeket, de vajon ennek vége van-e már, ami az új fejleményeket illeti? Másik, a hitel nyújtás leállt, szeretném elmondani, hogy ezt az önök bankja is megerősítette, ez nagyon nagy nehézség, a hitel lehetőségek meg nem léte, ez a vállalkozások számára is nagyon rossz. Kérdezem, hogy hogy lehetne ezt megváltoztatni, és milyen hatásai lesznek az intézkedésnek. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm ezt a három kérdést. Ami az első kérdést illeti, el kell mondjam, hogy természetesen az euró és az euró térség megmutatta azt, hogy képes ellenállni és erős tud lenni a válsággal szemben, amelyet az összes megfigyelő végül is tapasztalt. Az összes pénz igen nagy feszültségnek van kitéve mindenütt a világon, figyelembe véve a válságot és a helyzetet, és minden pénznek, pénznemnek ezzel a tesztel szembe kell kerülnie, és meg kell állnia a helyét. Tudjuk, hogy az összes többi, tehát a von Sterling, a dollár, mindegyik ki van téve feszültségeknek. Az ön megjegyzése szerintem mindenképpen alaptalan. Természetesen továbbra is a lehető legjobban irányítani fogjuk mi magunk az euró monetáris politikáját, és természetesen az összes érintett kormány saját politikáját eh, folytatja, hiszen a strukturális reformpolitikáért is és a költségpolitikáért is eh, felelősek. Itt a költségvetési politikáról, a költségek eh, csökkentéséről is szó van. Ami a második kérdést illeti, úgy érzem, hogy már a pénzügyi válság előtt is, 2007. augusztusában is tapasztaltunk egy olyan jelenséget, hogy alul becsülték a válság volumenét a nemzetközi gazdaságban és a kockázat árát. Ezt egyébként nyilvánosan is többször elmondták bizonyos hatóságok, közöttük a központi bank is, és én magam is, mint a tíz központi bank elnöke és a Global Economy Meeting elnöke nemzetközi ülésen gyakran összeülünk kollégáimmal, hogy megvizsgáljuk a világgazdaság problémáit, és ott világosan elmondtuk nyilvánosan, hogy a kockázatokat alulbecsülték. Ennek okai számosak. Nem csak egy oka van ennek, hanem számos oka. Például a pénz az ügyi eszközök nem átláthatóak, túl bonyolultává váltak, túl bonyolultá váltak, robbanás volt egyébként egyes piacokon, melyek maguk nem átláthatóak, és éppen ezért ezt az abnormális válság kockázatot növelték. Vannak itt makroökonomiai, makropénzügyi jelenségek, például a nyersanyagok és az olaj árának emelkedése, és ez kikényszerítette a spórolást, a megtakarításokat a világpiacon, és néhány befektető szisztematikusan arra törekedett, hogy ő magas legyen a hozat, és ezzel a kockázat is növekedett. Ez nem kimerítő, vannak itt másokok is, és természetesen itt némi vakságról is beszélhetünk a piac részvevőit és az érintett intézményeket illetően elvakultságról. Ezek dimenzionális okok, és mindegyikkel foglalkozni kell. Nem lehet olyan stratégiát folytatni, amikor bűnbakokat keresünk csak, csak bizonyos aspektusokról beszélni. Nem, mindent közelről meg kell vizsgálni, és szerintem mindent ki kell javítani. Az utolsó pont pedig van egy döntő kérdését, mégpedig a pénzügyi szféra normális működése jelentős erőfeszítéseket tett a központi bank és a többi központi bank is, nem csak az európai, a kormányok is egyébként ezt megtették, és ez igen fontos a jelenlegi körülmények között. Nem vagyok biztos abban, hogy az összes érintett megtett mindent azért, amit meg kellett tennie, és amit majd még meg kell tenni. De itt a helyzet éberségre szólít, és elmondom, hogy az összes intézménynek, összes érintett félnek a helyzet magaslatán kell állnia, főként a bankoknak. Elnök, köszönöm. Mitchell úr, egy perc. Thank you. Uh, köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Trisé úr. Úgy tűnik számomra, hogy nagyon óvatosan szól, de hát én erről egészen pontosan nem tudunk. Azt hiszem, hogy spekulálnunk is kell. De nagyon sajnálatos, hogy egy olyan intézmény, mint az ICP kezelje ezt a helyzetet oly módon, ahogyan teszi. Azt hiszem, hogy Európában a bizalom, a piacba, illetve a gazdaságba vetett bizalom az egyik kulcskérdés. Azt hiszem, hogy a bankok is mutatták ezt, hogy mi hogyan alakul az egymásba vetett bizalmuk, és a kamatlábak ezt mutatták. Ön szólt a korábbiakban arról, azt hiszem ebben a hónapban, hogy hogyan alakulhat a gazdaság fellendítése. Szerintem itt az idő, hogy beszéljünk erről. Nem tudjuk, hogy mikor fog a fellendülés bekövetkezni, de hogyha nem beszélünk róla, akkor nem tudunk felkészülni rá. És nem tudjuk üdvözölni annak érkezését. Lesz lehetőség számunkra, amikor elérkezik ez a fellendülés. És a kérdés az, hogy hogyan tudjuk, akarjuk pozícionálni magunkat versenyképesség szempontjából például. Tehát igen, kezeljük a válságot, de készüljünk fel arra az esetre is, hogy mi történik majd akkor, amikor megtörténik ez a gazdasági fellendülés. Remélem ez inkább előbb lesz, mint később. És az akkor jöhet el, amikor a bankok valódi bizalmat mutatnak egymás irányába. Köszönöm szépen, köszönöm ezt a kérdést. Az első kérdésre válaszolva azt mondanám, hogy ahogyan ezt a korábbiakban is kimondtam egyébként a meghallgatások során, nagyon körültekintően vizsgáljuk a pénzpiacok működését, és ezt már számos alkalommal elmondtam, hogy a kormányzó tanács, az igazgató tanács foglalkozni fog ezzel, főként az Euriborra koncentrálunk, és a döntéseink továbbítását, hogy, mi a döntéseink milyen kihatással vannak a pénzpiacokra, illetve a kamatlábak alakulására. Ebből a szempontból el kell mondanom, hogy az elmúlt hetekben az az Euribor három hónapos kamatlábát megvizsgálva elmondhatjuk, hogy ez jó irányba halad. Láthattuk, hogy a kamatláb szintje csökken, egyre közelebb kerül a saját elképzelésünkhöz, amit mi egy megfelelő kamatlábnak tartunk. Ebből a kiinduló pontból tehát azt látom, hogy igenis vannak javulások a pénzpiacokon, de nagyon nagy készenlétben kell lennünk, ugyanis még tudjuk most is, hogy ez nem úgy működik, ahogyan kell működnie, és ennek különböző okai vannak, hogy van némi hezitálás a bankok között is, hogy ügyletekbe bocsátkozzanak. De ami az Euribor indexet illeti, amit mi nagyon szorosan figyelemmel kísérünk, itt már előrelépések történtek, és remélem, hogy ezek az előrelépések folytatódnak. Ami pedig a fellendülésre fordítandó időt illeti, az az érzésünk, de itt megint csak nagyon óvatos vagyok, ugyanis itt a bizonytalanság szintje különösen fontos, és ezt már az összes intézmény kimondta, nemzeti, nemzetközi intézmények is. Azt hiszem, hogy a 2009-es év után amikor egyébként nagy lassulást tapasztalhatunk a növekedés tekintetében, 2010-es évet már a pozitív számokhoz való visszatérésnek tekinthetjük, amikor újra erőre kapunk a 2008-as, 2009-es nehéz időszak után. Ez az észrevétel egyébként úgy tűnik számomra, hogy ez érvényes az eurozóna gazdaságára, de azt hiszem, hogy a globális gazdaság szintjén is érvényesnek tekinthető. És ha jegyzeteinket összevetjük a többi kollégával a többi szisztemikus gazdaságban, például a feltörekvő gazdaságokban, akkor úgy tűnik számomra, hogy az az érzésünk, a 2010-es év már, ahogyan mondtam, a helyreállás éve lehet globális szinten. Valamennyi gazdaság, beleértve a feltörekvő gazdaságokat, jelen pillanatban szinkronban vannak egymással. Úgyhogy visszhangoznám azt, amit ön mondott. Rendkívüli módon aláértékeltük a kockázat árát, és tulajdonképpen ezen az úton kezdtünk el haladni, és ez vezetett a válsághelyzethez. Ráadásul nagyon helytelen lenne, hogyha a globális gazdaság arra való képességét, hogy újra helyreálljon, aláértékelnénk. Ugyanis a magángazdaság, illetve a egyéb szintek is nagyon hátrányosan részesülhetnének ennek eredményeiből. De enne, ezzel tehát teljesen tisztában kell lennünk az olaj és a tartós fogyasztási cikkek, illetve az energia ára sokkal alacsonyabb, mint a korábbiakban, és ahogy ezt elmondtam a bevezetőben, ez dezinflációs hatású és expanziós hatású. Ez a globális gazdaság szintjén jelentkezik, és expanziós jellegű, nagyon sok jellemzője van egyébként, de ez az egyik olyan ok, ami miatt tudhatjuk, hogy lesz helyreállás. Másfél perc. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egyértelmű, hogy jelen pillanatban a hitel helyreállítása a kulcsfontosságú. Volna három kérdésem. Tegnap Almonia biztos úr arról tájékoztatott bennünket, hogy a a rendszer központi országaiban is a kezességeket felhasználják. A közp- Európai Központi Banknak pedig kérdés, hogy fog-e a reálgazdaságnak pénzt kölcsönözni. A második kérdés pedig arra vonatkozik, ez a tőke követelményekre vonatkozó irányelvvel kapcsolatos. Az a benyomás most, hogy a bankok tőkéjének megerősítése prociklikus lenne, nem tanácsos. Egyetért ezzel a megítéléssel, és végezetül egy javaslat. Több alkalommal hallhattuk, hogy a bank, a központi bank közép és hosszú távon, ugye a hosszú táv 6 hónap, ilyen távon kölcsönöz, ez pedig sokkal rövidebb időszak, mint amit az amerikai Fed alkalmaz és több forrásból is hallottam, hogy jó lenne, hogy a lejárat időket meghosszabbítanák, figyelembe véve, hogy hosszú távon kölcsönöznek a bankok, és ezáltal hosszabb időt kell biztosítani a lejárathoz is, hogy ezáltal nagyobb bizonyosságra tegyenek szert a hitelt kapók. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen. ami a kereskedelmi bankok tartalékait illeti az Európai Központi Banknál, valóban ez a tény összekapcsolódik azzal, hogy nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy szisztemikus likviditási kockázatokat elkerüljünk. Tehát a likviditást korlát nélküli alapon biztosítjuk egy hét, egy hónap, három hónap, illetve hat hónapos időtartamra nézve és ez, ahogyan a korábbi hozzászóló is elmondta, összekapcsolódik azzal a tényen, hogy a bankok nem szeretnének aktív pénzpiacot, még akkor is, hogyha hanem arra törekszenek, hogy likviditást a központi banktól kapjanak, és fokozatosan tegyék vissza a tartalékba ezen összegeket. Arra törekszünk, hogy felélesszük ismét ezt a pénzpiacot, az Euribor rátákat, főleg a három hónapos rátákat megvizsgáltuk, és ez tükrözi azt, hogy a piac progresszíven, fokozatosan ismét a felélénkülés útjára lépett. Jelen pillanatban pedig az a tendencia, hogy kibővítsük ezt a folyamatot méghozzá úgy, hogy hozzájárulunk aktívan a pénzpiacok fellendítéséhez. Ami a második kérdését illeti, azt hiszem nagyon fontos megjegyezni, hogy minden bizonyal a jelen helyzetben nem az a szándék, hogy a tőkekövetelményeket növeljük, ez prociklikus lenne, és említettem, hogy nagyon fontos elkerülni a prociklikus jelleget minden körülmény között, de főleg a jelen helyzetben. Jó néhány intézetek puffereket hoznak létre, és próbálják kikalkulálni azt, hogy milyen veszteségekkel kell majd a jövőben szembenézniük. Ez tehát más természetű. Itt nem arról van szó, hogy a követelményt emeljük. De ismételten hangsúlyoznám, hogy óvatosan kell eljárni arra az esetre, hogyha ezen pufferek megfelelőnek bizonyulnak. De a kérdése nagyon is helytálló, nagyon lényeges, hogy most a jelenlegi pénzügyi feszültségek közepette, de a jövőben is, hosszú távon gondolkodva, ne legyünk prociklikusak. És ezt le kell szögezni, ez alapvető fontosságú. Ami pedig a központi bank tevékenységét illeti, egy hét, egy hónap, három hónap, hat hónapos úton járunk el. Mi arra kell, hogy törekedjünk, hogy minden eszközzel ahhoz járuljunk hozzá, hogy a piac ismételten jobban működjön. Látunk bizonyos arra utaló jeleket, amelyek talán fokozatos javulást sugalnak, de ennek ellenére óvatosnak kell lennünk, és nem elégedhetünk meg pillanatnyilag semmiképpen. Ferreira asszony. Thank you. <coughs> Well, uh... Köszönöm szépen. Az első kérdésem az lenne, illetve ez tulajdonképpen egy megjegyzés. Már elég régóta növeltük a kamatlábakat annak érdekében, hogy az inflációs rátát kontroll alatt tartsuk. Az inflációs ráta pedig folyamatosan nőtt a spekulációk alapján a globális piacon. Most csökkentjük a kamatlábakat azért, hogy a növekedést fellendítsük, de a növekedés nem alakul ki, ugyanis bizalmi válság alakult ki a piacokon. Bizalmi válság a jövővel kapcsolatban ez a megfelelő pillanat-e, hogy globálisan megállapítsuk, hogy megfelelő célokat, megfelelő eszközöket használunk-e? A második kérdés pedig középtávra vonatkozik. Természetesen azt reméljük, hogy jobban állunk majd 2010-ben, de azt nem felejthetjük el, hogy decemberben a bank egy növekedési csökkenést állapított meg, 0,5%-osat, tegnap előtt pedig új adatokat kaptunk, új előrejelzéseket 2009-re vonatkozóan, ez pedig mínusz 1,9%. Több mint 9%-os foglalkoztatással mondja a hozzászóló. Január 15-én sikerült egy lehetőséget megállapítani, hogy az EKB nem hagyományos eszközöket alkalmazzon a gazdaság fellendítésére. Kérem, magyarázza el, hogy itt mire gondolt. Köszönöm szépen az első megjegyzésével kapcsolatban azt mondanám, hogy teljes mértékben egyetértek, hogy a bizalom teljesen alapvető fontosságú a jelenlegi időszakban. Bizalom a magánintézményekben, a piac résztvevőkben. Tapasztalunk valamit, ami eléggé rendkívüli, ezt egyébként szeptemberben láttuk, akkor már a pénzügyi zavar időszaka kialakult, és ezt mindenkinél jobban tudtuk, hiszen Augusztus 9-én 2007-ben már tapasztaltuk ennek az előszelét, és akkor egy nagyon fontos tervben csoportosultunk annak érdekében, hogy a piac megfelelően működjön, de ott volt a hatalmas 95 milliárd eurós összeg. Aztán, amikor pedig kialakultak ezek a pénzügyi feszültségek, akkor szeptember közepén részt vettünk egy olyan eseményen, amely a bizalom hiányát állította fel a magánágazatban, az feltörekvő világban, az iparosodott világban, úgyhogy ez egy rendkívüli helyzet volt, elmondhatom, és ez igen fontos elem. Ezen időszak óta, ahogyan mondtam, 225 bázisponttal csökkentettük a kamatlábakat, ilyen jellegű, ilyen gyorsaságú csökkentés nem volt sem az eurozónában, sem pedig az EU létrehozása, illetve az EU létrehozása óta nem volt tapasztalható, úgyhogy ez egészen rendkívüli döntéscsomag volt, ugyanis ez az inflációs nyomásokat, kockázatokat így ellensúlyozhatta, legalábbis ez, erre törekedtünk. Megfelelően kezeltük az inflációs elvárásokat ebben az időszakban, amikor a lehetséges inflációs kockázatok ellen küzdöttünk középtávon, és azt hiszem, talán ezt mondhatom, hogy az inflációs elvárásokkal kapcsolatos félelmeknek meg tudtunk felelni. Ahogyan már kiemeltem, nagyon szilárd az álláspontunk ebben az esetben, és sikerült megfékezni az inflációt, talán ezt is elmondhatom. Hogyha értik hogy mit teszünk, akkor azt hiszem, hogy átláthatják ezt a folyamatot. Decemberben ezt ön is elmondta, hogy már elmondtuk, hogy mínusz egy és nulla százalékos növekedés között voltunk, és a kormányzó tanács már akkor kimondta, hogy az volt az érzése, hogy a kockázat nagyon erőteljesen jelen volt a negatív növekedés tekintetében, és januárban pedig elmondtam, hogy azon gondolkozunk, úgy gondoljuk, hogy döntéseink indokoltak, ugyanis az európai gazdaság, illetve a globális gazdaság tovább lassul, és ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy tovább kell enyhíteni az inflációs nyomásokat. Mit tehetünk azért, hogy fellendítsük a gazdaságot, a reálgazdaságot, illetve a pénzügyi ágazatot. Folyamatosan gondolkoztunk azon, hogy mit tehetnénk annak érdekében, hogy felkészüljünk azokra az eseményekre, amelyek nagyon nagy követeléseket állítanak. Például a nem hagyományos magatartás központi bankok részéről. Ez a korábbiakban egyszerűen elképzelhetetlen volt, de ahogyan a feszültségek növekedtek, ez egyre kézzelfoghatóbbá vált. Az is tény egyébként, hogy figyelembe kell vennünk az egész helyzetet. Kockázatot vállaltunk mi magunk is, egy olyan szinten, amely nagyon jelentős ebben az időszakban, ahhoz képest főleg, amit korábban tapasztalhattunk. Most csak azt mutatom egyébként, hogy mit tettünk korábban. Nyilvánvalóan teljesen tiszteletben tartjuk a mandátumot, és igyekszünk megfékezni, teljes mértékben megfékezni az inflációs nyomásokat, integrálni a monetáris politikát, így módon pedig az EKB képes arra, hogy bölcs döntéseket hozzon, és ennél pontosabban nem tudok fogalmazni. Ah, euh, euh, Három kérdésem van, elnök úr. Az előbb ismételten elmondta nekünk, hogy a központi bank az irányadó kamatlábot felemelte, most ez 225 bázispont. Viszont azt láttuk, hogy a csökkentésből a kínai bankok hasznosultak ügyfeleik számára, és a fogyasztók számára, főként a vállalkozások számára nagyon drága a pénz, a hittel. Hogyan tudna a reálgazdaság ebből a kamatlát csökkentésből hasznosítani? Második, az Európai Központi Bank likviditásokat biztosított a kereskedelmi bankoknak. Garcia úr kérdés arra vonatkozott, hogy most a bankközi piac hogyan alakult. Ez azt jelenti, hogy az 1-3-6 hónapos hitelekre az igények csökkennek. Másik pedig legalább kétszer mondta el ön, hogy a pénzügyi válságnak hatása volt a reálgazdaságra. Ez azt jelenteni, hogy az Európai Központi Bank szemében a bankok már nem részesei a reálgazdaságnak, valamilyen virtuális, irreális világ részei a bankok? Köszönöm, Göbbelsz úr. Ami a valós kamatlábakat illeti, és ezek való hatását az általunk eszközölt csökkentésnek 225 bázispontra csökkentettük a mi gyakorolt kamatláb mértékünket. Egyébként ez átlátható, mindenképpen látható, ez a gyakorlat részünkről. Egyébként a kormányok és a nemzeti központi bankok is így tesznek, az egész eurórendszer folyamatosan elmondja a bankoknak, hogy ezt mindenképpen őszintén fordítsák le, és alkalmazzák ezt a kamatláb csökkentést, amiről mi döntünk. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy minden megtörtént etéren. Az ön megfigyelése, ha nem is mindig megalapozott, de időnként erőteljesen megalapozott, éppen ezért bátorítani kell az említeteket arra, hogy így járjanak el. De oda kell figyelni, nem lehet felhánytorgatni a bankoknak, hogy a múltban nem megfelelő kockázatokat vállaltak, és közben azt kérjük tőlük, hogy most már mindenféle elképzelhető kockázat nyitottnak tegyék ki magukat. A kockázatokat ki kell válogatniuk a bankoknak, és ez a kockázat válogatási funkció az, amit gyakorolniuk kell a bankoknak, és arra kell őket bátorítani, hogy minél aktívabbak legyenek a gazdaság finanszírozásában. Amit a központi bank megtesz, és amit a kormányok megtesznek, annak egy célja van, csak az, hogy a gazdaság finanszírozása a bankok által megtörténjen, hiszen ez a funkciójuk. A második kérdését illetően a, a monetáris piac progresszív fellendülése. Itt figyelembe kell venni az, hogy a monetáris piacokon milyen kamatlábakat alkalmaznak, és az EU Libor indexre is gondolni kell. Egy hónap, három hónap, a három hónapos igen fontos, mert az eurozónában igen fontos e, gazdaságok vannak. Jelen pillanatban ez a fő indikátor és én nem tudom megmondani azt most önöknek, hogy mennyiségi szempontból vannak-e olyan elemeink, amelyek elegendően jelentősek ahhoz, hogy alapvetőnek tekintsük őket, lényegesnek tekintsük őket. Mindenképpen éberek vagyunk etéren is, mert ez egyik alapvető célunk. Ami a szemantikai síkot illeti, könnyű az egyik oldalon pénzügyi gazdaságról és virtuális gazdaságról beszélni, de önnek igaza van, a pénzügyi gazdaság mindenképpen reális, nincs kétség. Talán nem ez a jó megosztás, de a pénzügyi gazdaság nagyon sok pénzügyi szolgáltatást és munkahelyet képvisel, ezt ön tudja legjobban az önök országát illetően, Úgyhogy beszéljünk csak egyszerűen gazdaságról, ez lenne a legjobb. Sajnos az elnök azt, hogy mikrofonja nem volt bekapcsolva. Elnök úr, az elmúlt napokban az egyik horrorisztikus jelentés következett a másik után, Royal Bank of Scotland, Bank of America, stb. A központi bankok a felügyeleti hatóságokkal képesek megmondani azt, hogy ez a helyzet így folytatódik, vagy végre elértünk az egésznek a végére. Másodszorban a különböző tagállamokban különböző programok születtek abból a célból, hogy felvegyük a küzdelmet a válsággal szemben. Például csökkentés Nagy-Britanniában, a roncsautókkal kapcsolatos díjak Németországban, adó könnyítések, stb. Nem tartja veszélyesnek azt, hogyha különböző megközelítéseket alkalmaznak a tagállamok, akkor az eltérések az európai gazdaságok között nagyobbak lesznek, és ezáltal az állami kötvények tekintetében is nagyobbak lesznek a különbségek, ahelyett, hogy kisebbek lennének. Tehát a konvergenciának ez nem kedvez. Különböző valuták gyengébbé váltak az euróval szemben, például az angol font, de hát ugye Angliának amúgy is nagy nehézségei vannak, Ugyanakkor a svéd koronát is 15%-kal leértékelték augusztus óta, és a kérdés ugye az, hogy hogyan lehet ezt központi banki vezetőként megmagyarázni. Ön ezt hogyan indokolja és nyugtalanítja-e ez a fejlemény? Köszönöm. Igen, lehet, hogy túl hosszúra nyúlnak a válaszaim, de hát annyira lényegesek a kérdések, hogy nem is lehet másképp. Először is meggyőződésünk volt kezdettől fogva, amikor a végrehajtó tanács szintjén úgy döntöttünk, hogy 24 napos alapon, 24 órás alapon 95 milliárdot bocsátunk rendelkezésre. Mi úgy láttuk, hogy egy nagyon nehéz időszaknak nézünk elébe. Sohasem mondtam azt, hogy már vége lenne ennek az időszaknak, többször elhangzott ez a kérdés. Tehát továbbra is azt állítom, hogy továbbra is ébernek kell lennünk. A döntő pillanat ezen éberség során ez szeptember közepére tehető. Szeptember volt a döntő fontosságú hónap, hiszen egy évvel azután, hogy ezen pénzügyi zavarok elkezdődtek, intenzívebbé vált a feszültség, amely pedig rendkívüli intézkedéseket tett szükségessé. Ezeket mi meghoztuk, egyéb központi intézmények is, illetve a kormányzás szintjén is születtek ilyen intézkedések. Tehát nagyon sok program született a különböző tagállamokban, és először is azt mondanám, hogy a kormányok szempontjából szükséges volt a fellépés, egyfajta védelmi frontvonal kialakítása a szisztémikus szolvencia kockázatokkal szemben. Miután ezt a fajta védelmi vonalat kidolgoztuk a szisztémikus likviditási kockázattal szemben. De itt egy folyamattal állunk szemben, ez alakul, és a gazdaság, valamint a pénzügyi szféra között kölcsönhatás figyelhető meg az Atlanti-óceán mindkét oldalán, ahogyan ezt ön is megemlítette. Tehát jelen körülmények között az összes hatóság, legyen szó magán vagy közhatóságról, fontos, hogy éber legyen, a szükséges intézkedéseket kell meghozni, és ehhez alapvető ítéletekre is szükség van lehet szó fiskális intézkedésekről, de ha nincs mozgástér, akkor ez csak rontja a helyzetet, ahelyett, hogy javítaná. Ez az oka annak, hogy nem meglepő, ha azt mondom az Európai Központi nevében, hogy a stabilitási és növekedési paktum keretében belül ez nem nyújt mozgásteret. Mindez nem kizárólag egy jogi megítélés, hanem olyan megfigyelésekre épül, amelyeket a pénzügyi piacokon tapasztaltunk. És ha elveszítjük a bizalmat, ha a vállalatok és a magán személyek elveszítik a, a bizalmat a rendszer iránt, akkor ez a bizalomvesztés további negatív hatásokat vált ki. Tehát fontos tiszteletben tartani a stabilitási és növekedési paktumot, és figyelembe venni a különböző pénzügyi és gazdasági megszorításokat. Nem kívánom kommentálni a különböző valutákat. Tudják, hogy az euró és egyéb pénznemek között milyen a kapcsolat, de az első kérdésére visszatérve, amit megfigyeltünk a pénzügyi zavarok kezdete óta, az az, hogy az euró védelmi szempontból jól működött 329 millió ember számára. Elnök úr, két kérdésem van. Először is a központi bank elsődleges célja az, hogy biztosítsa a növekedést két százalék körül legyen az áremelkedés, és több ne legyen. Dezinflációról beszélt ön, másfél százalékról volt szó, valami ilyesmiről, ez folytatódhat, és megfigyelhetjük, hogy az infláció ütemének csökkenése szeptember óta magasabb a kamatláb csökkentésénél. Tehát a reális ráta növekszik, most 0 százalék körül van mindez. Ön szerint, hogyha az áfa csökken, akkor az, az inflációt gyorsíthatja? És ebben az összefüggésben hogyan mondhatja ön azt, hogy itt a fizetés emelkedésnek tulajdonítható be mindez? A második kérdés, ön többször elmondta, hogy a gazdaság élégnyűjtő tervek banki oldalról mindez idáig nem eredményezték a gazdaság fellendülését. Ön szerint a központi banknak nem kellene inkább közvetlen refinanszírozási politikát folytatnia a gazdaságba befektetve figyelembe véve azt, amit a az Európai Befektetési Bank végez. Köszönöm. Ami az árstabilitást illeti, a mi definíciónk a következő, kevesebb, mint 2%, de közel a 2%-hoz. Amikor arról beszéltem, hogy az inflációt kézben kell tartani, akkor arra gondoltam, hogy mínusz 2% közel a 2%-hoz, mint ahogy ezt az előbb ismertettem magas inflációs időszakban, volt ilyen időszak, amikor 4% volt az infláció, emlékszik erre, akkor mindig arra gondoltunk, hogy hitelesek legyünk, képesek legyünk arra, hogy az ástabilitást eh, kieszközöljük. És eh, ehhez az kell, hogy eh, előre lássuk, hogy az infláció hogyan alakul, és ez mínusz 2 százalék kell, hogy legyen, vagy közel a 2 százalékhoz. Most ilyen helyzet van, mert azt tapasztaljuk, hogy az inflációs nyomás könnyebbé vált. Egyébként az anticipáció, vagyis az előre látás továbbra is 2 hoz közel álló mértéket tart megfelelőnek. Egyébként figyelembe vesszük azt az inflációt, amit a különböző indexált és nem indexált eh, értékpapírok eh, esetén figyelhetünk meg az Atlanti óceán mindkét partján. A következő öt évre már anticipáljuk az inflációt, és ez nálunk eh, igen különböző attól, mint amit az Egyesült Államok esetében jósolnak. Az ástabilitást illetően van erre egy definíciónk, és elmondtam, hogy dezinfláció van most, és ez jó, mert ez azt jelenti, hogy a vásárló erőt újra osztjuk, vagy a vásárló erő megoszlik a háztartások szintjén. Az olajár, ez fontos, és az energiaár, ez szerencsére sokkal alacsonyabb, mint a múltban volt folyamatosságra van itt szükség, folyamatos csökkentésre az eurózónában az inflációt illetően néhány országban talán még negatív számok is kialakulnak, de ezt nem kell negatívnak interpretálni. Sőt, azt mondhatom, hogy ez tulajdonképpen a vásárlóerő disztribúciója, ez az expanzióhoz vezet, és mindez a bázis hatásokkal függ össze. Középtávon arra van szükség, hogy az infláció 2% alatti legyen, közel álljon 2%-hoz. Ami pedig az Európai Központi Bank felépését illeti, elmondhatom, hogy mindenképpen támogatom azt, amit az Európai Beruházási Bank végezhet. Lehetővé téve a bankok számára az, hogy refinanszírozzák magukat, középtávon, hosszú távon azért, hogy kölcsönöket nyújtassanak a KKV-knak. Ez olyan orientáció, amit támogatnak, ami az elveket illeti, és jelen pillanatban figyelmébe a körülményeket, ez mindenképpen aktuális. Elnök, köszönöm, a GUE frakció szeretne kérdéseket feltenni. Köszönöm szépen. Két kérdésem lenne. Az első arra vonatkozik, amely, amelyet már többen érintettek. Úgy tűnik, hogy az LKB e kamatpolitikája, valamint a, magat, a magánhitelezők kamatpolitikája között ellentmondás van. Önök arra szólítják fel a bankokat, hogy tovább csökkentsék a kamatokat, de úgy tűnik, hogy ezen felszólításoknak nem tesznek eleget. Németországban például azt jelentették, hogy egyfelől ugye ismert a helyzet, kis és középvállalkozások gyakorlatilag már nem kapnak hitelt, és a részletek is sokkal magasabbak, mint korábban. Nem gondolja, hogy egy ilyen helyzetben, amikor az állam, amely milliárdokat pumpál ebbe a rendszerbe Európa szerte, nem kellene, hogy az államoknak kellene a hitel és a kamat feltételeket szabályoznia, ha egyszer a piac nem képes erre. A második pedig azon fejleményekre vonatkozik, amelyek az Atlanti-óceánon túl figyelhetők meg, és hogy ez hogyan hat az eurozónára. Úgy tűnik, hogy az amerikai központi bank, az meg a jegybank a deflációval kapcsolatban komoly aggályokat jelez, és óriási mennyiségben nyomnak ki bankjegyeket, lehet, hogy a deflációt ezáltal meg lehet akadályozni, de ami szintén eléggé biztonságos, az az, hogyha sikerült már felülmúlni valamennyire a válságot, és a fellendülés elkezdődött, akkor nagyon erős infláció következik be, ez gyakorlatilag nem lehet elkerülni, hiszen előbb-utóbb megisszuk ennek a levét. Az az érzésünk egy kicsit, mintha az amerikaiak ezt szinte tudatos stratégiaként követnék, mert ilyen óriási eladósodás az állam, a küladósság, a külső adósság, illetve a magánszemélyek részéről valamikor nulláról kell majd kezdeni. Nem gondolja, hogy ez esetleg egy tudatos stratégia? Egy pillanat, hogyan lehet az eurozónát ettől leválasztani, és egyáltalán lehetséges-e ez? Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Először is, ezt már elmondtam, hogy különösen fontos, hogy a meghozott döntések, amelyekre nem volt jel egyébként, illetve precedens a második világháború óta, hogy ezeket kanalizáljuk a gazdaság felé, és természetesen visszhangzom azt, amit ön is elmondott, ez különösen fontos, és elismételném, hogy a célunk az, hogy vegyük figyelembe, vegyék figyelembe mindenhol teljes mértékben a döntéseinket. Szerintem nem szabad itt teljesen negatívaknak lennünk. Vannak olyan országok, ahol a jelzálog hitelek mértéke például az Euribor három hónapos kamatlábán alapulnak. említette a kilépési stratégiát, és azt hiszem, hogy ennek ebben igaza van. Bármi, amit ma teszünk, és ez szerintem mindannyiunkra érvényes, központi bankokra egyrésztről, másrésztről pedig a végrehajtó ágazatra, illetve a parlamentekre, hogy az egyértelmű, hogy ez csak időszakos, elérkezett ez a válság, de kell egy kilépési stratégia, egyéb esetben folyamatosan oszcillálunk. A ciklus lefelé mutató ága, illetve a boom a fellendülés között és azt gondolhatjuk, hogy ez a jó recept a jövőre nézve. Egyetértek önnel abban, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy a közép és hosszú távú stabilitás számít igazán. Ez a központi bankokra is igaz, ugyanakkor viszont az adó költségvetés politikára. A jelenlegi körülmények között a bizalom a fő összetevő. Az embereknek az emberekben nem lesz meg a bizalom, hogyha azt látják, hogy hosszú távon nem fenntartható az álláspontunk. Tehát a kilépési stratégia különösen fontos. Köszönöm. UN csoport Ryan úr. Köszönöm. Önök asszony, szeretnék a kamatlábra visszatérni, és a bankok kérdésére olyan időket érünk, amikor Európa állampolgárai nagyobb átláthatóságot kérnek, és ön arra buzdítja őket, hogy a kamatlábakat csökkentsék. Valaki megkérdezte már tőlük, hogy miért nem csökkentik a kamatlábokat? Kellene erre egy magyarázat. Az állampolgárok felteszik a kérdést, miért nem történt ez meg. Lehet, hogy ennek logikus okai vannak, de szerintem itt az ideje, hogy elmagyarázzák a bankok, miért nem eh, használják a fordítják a támogatást az állampolgárok javára. A másik pedig a korai felügyelet kérdése. Ön elmondta, hogy hosszú távú megoldással foglalkozott a magas szintű csoport, de az ön véleménye szerint ön személyesen hol látja az, hogy a, hogyan tud a felügyelet hasznosá válni, és mennyire messzire kell itt elmenni. Biztos, hogy itt önöknek van szerepük. másik pedig, itt van-e az ideje arra, hogy önöknek a mandátuma kibővüljön, és jobban tudják stimulálni az eurozóna beli gazdaságokat? Köszönöm ezt a kérdést. Tisztázni kell valamit. Nem szeretném, hogyha arra azt gondolnák, hogy én magam alulbecsülöm a változást, ami a kamatlábak változása eredményez a háztartások szintjén. Ott, ahol a a rövidtávú kamatlábaktól függ a, az Euróbor Index más valuta térségekben, mint az euró térségben, megfigyeltem, hogy ez az index saját véleményünk szerint jelentősen csökkent szerencsére, és vannak olyan elemek, hogy itt valóban az átvitel kedvező volt. Más területeken ez komplikáltabb, a kereskedelmi bankok érvei is ott vannak, de figyelembe kell venni az, hogy milyen kockázatokat vállalunk, hogyha új hitelt nyújtunk, és saját intézményünk integritását is védeni kell a kockázatokkal szemben, mondják a bankok. Ez komplikált, nem szabad ezt leegyszerűsíteni, de mi mindenképpen a maximális átláthatóságot fogjuk kérni, mert abból mindig csak hasznosítottunk, beleértve ezt a területet is. Ami a bankfelügyeletet illeti, elmondhatom, hogy mi az ECB elnökeként és végrehajtó testületeként mindenképpen hülyek vagyunk az alapító atyákhoz, akik megtárgyalták a Maastrichti szerződést, és kimondták a 105-ös cikk 6 pontjában, hogy a mandátumunkat bővíteni kell. És mindig azt mondtuk az ECB kormányzó tanácsa szintjén, hogy szerintünk a szoros kapcsolat a központi bank és a bankfelügyelet között ez a lényeg. Mindig úgy éreztük, hogy ha szigorúan elválasztják a bankfelügyeletet a központi bank tevékenységétől, az nem jó ötlet, és ezt nyilvánosan is elmondtuk. Most nem mondok semmi újat, ezt mi nyilvánosan is kijelentettük. Megvizsgáljuk majd megint, hogy hogyan használják fel ezt a lehetőséget, amit az alapszerződés ad. Természetesen van itt egy nagy előny, hogy már ratifikálták mindezt, vagyis van egy ex ante ratifikáció, ami már megtörtént. Amire most szükség van az az, hogy legyen egy döntéshozalatti folyamat, ami bevonja a parlamentet is, ahogy az elnök asszony mondta, és természetesen a végrehajtó oldal egyhangú véleményére is szükség van. Én készen állok, de mint mondtam, még a kormányzó tanács erről nem foglalt végleges állást. A szélesebb mandátum etéren igen, de én változásra nem szólítok fel, ami az ECB mandátumát illeti a monetáris politika terén. Van mandátumunk, árstabilitást kell középtávon biztosítanunk, ez az előfeltétele és a szükséges feltétele a fenntartható növekedésnek és a munkahelyteremtésnek. teremtésnek Egyébként az euró első tíz évében már ez megtörtént. A mai helyzet viszont ma azt elmondhatom, hogy nem kielégítő, de sokkal több munkahelyet hoztunk létre, mint az USA az euró első tíz évében. Ezt tudni kell. Köszönöm, hogy az elnök. Most pedig a Második sorozat következik a frakciók részéről. Pörvis úr, egy perc. Köszönöm, elnök asszony, elnök úr. Nem tudom, hogy az EKB-t nyugtalanítja az a tendencia, hogy a nemzeti az államadóságát leértékeljék, a szuverén államadóságot, ami adott esetben akár csődhöz is vezethet bizonyos tagállamokban, és hogy az EKB-t korlátozza-e ez, hiszen nem fiskális hatóság, hanem monetáris testület. Van-e valamilyen, önök szeretnének-e európai szintű fellépést, vagy inkább globális fellépést? Hiszen említette a, nem, a Nemzeti Valuta Alap szerepét, és azt szeretné talán, hogy valamilyen fajta globális fellépés érkezzen a nemzeti valutalap rész, a nemzetközi valutalap részéről. Említette a különböző szakpolitikákat, de lehet, hogy ezt talán át kellene értékelni? Sure exactly... Nem tudom, hogy az utolsó kérdését megértettem-e. Ön ezt a árfolyampolitikát úgy tűnik, hogy eddig ellenezte már, ami az eurót illeti, de talán úgy gondolja, hogy egyéb valuták esetében ez versenyképességi problémákat jelent majd az európai szinten, tehát valamilyen globális terv kellene a stabilitás érdekében? Köszönöm szépen. Tudják, hogy a az álláspontunk mindig kristálytiszta volt. A kormányzatok a saját fiskális politikájukért felelősséget kell, hogy vállaljanak, a stabilitási és a növekedési paktum mellett ki kell tartaniuk, és tudják, hogy amikor komoly nyomások nehezettek ránk a stabilitási paktum miatt, én úgy emlékszem, hogy a parlament ezzel nem volt elégedett, és el kell mondjam, hogy mi magunk is azt mondtuk, hogy bevezettük az egységes pénznemet, és a monetáris uniónak a része ez, és ebben mi is benne vagyunk, sőt mi vagyunk ennek a központi része, a stabilitási és növekedési paktum ennek része. Tehát a kormányzat továbbra is felelősséget kell, hogy vállaljon. Minden tőle tehetőt meg kell tegyen, annak érdekében, hogy megküzdjön ilyen helyzetekkel. A stabilitási és növekedési paktum nem csak nyomatékosítja a követendő szabályokat, hanem a pénzügyi piacokra vonatkozó szabályokat is tartalmaz, és én ehhez tartanám magam. Számítok arra, hogy a bizottság és a tanács is együttműködik, és megvalósítja a felügyeletet és nem igazából aggaszt, hiszen elmondtam már, hogy az euró megkérdőjelezése teljes mértékben nem tartozik ide, azt hiszem. Fenntartható politikákra van szükség. Ami ami pedig a Nemzetközi Valutalapot illeti, egyértelműen leszögeztem, hogy véleményem szerint a felügyeleti funkció, amelyel a Nemzetközi Valutalap mandátumán belül bír, ezt jobban hangsúlyozni kellene, ki kellene szélesíteni, ugyanis egy nagyon erős nemzetközi valutalapra van szükségünk, és támogatnám ezt, de nem kifejezetten Európára nézve, és nem az eurozónára, hanem az egész világra kiterjesztve, hogy szükséges az, hogy a nemzetközi valuta alap képes legyen megbírkozni olyan helyzetekkel, amelyek komoly fellépést tesznek szükségessé. A fellendülő országokban is láthattuk, hogy a nemzetközi valuta alap nagyon is aktív szerepet vállal. Ami pedig az árfolyam politikákat illeti, semmi hozzátenni valom nincs. Vannak dolgok, amelyek változnak, más dolgok nem változnak, mondja az elnök úr, Lauk úr és Sinasz úr követi majd őt. Köszönöm szépen. Trisé úr, három rövid kérdésem volna. Az egyik kérdés gyakorlatilag már feltették, csak pontosítani szeretném. A credit spread öm, Ausztria, Németország, Hollandia között ugye bőve, bővebbé válik. Kérdés, kérdés, hogy mennyire lehet egyáltalán ezt, mennyire lehet az eurót tovább szétválasztani. Nem tudom, hogy van-e valamilyen megoldás nemzetközi szinten a szolvencia válságra. Hogyan lehetne a nemzetközi bankrendszert strukturálni? És a harmadik kérdésem pedig az, hogyha a nemzetközi piac összeomlik, akkor kérdés, hogy ön úgy látja-e, hogy komoly veszélyekkel nézünk ezt szembe, vagy inkább előbbre kellene lépni. Ön azt szeretné, hogy a derivátumokat, derivátumokat a normál piacokon belül valósítsuk meg, vagy máshol? Uh, Köszönöm szépen ezt az igen fontos kérdést. Az első kérdés az eurozóna sokszínűsége Hát ezzel a megjegyzéssel már az euró bevezetése óta élünk együtt, különböző szintű a konvergencia, a növekedés, az infláció, különböző módon alakulnak az egyes mutatók. A kezdetek óta nagyon körültekintően megvizsgáltuk ezt, összehasonlítottuk az USA-val, és azt láthattuk, hogy egy nagy kontinentális gazdaságban nem abnormális a sokszínűség. Standard különbségek vannak a növekedésben, az inflációban, még az egységre jutó munkaköltségekben szintúgy. Ez megvan ugyanúgy Amerikában, mint Európában. Tehát megint csak, amire ön utal, az a fiskális helyzet az egyes országokban. Valamennyi országban most egyébként nehézség tapasztalható. És ezért mondtam, hogy a kilépési stratégia nagyon fontos. Ön négy országot említett, de még az a két ország, amelyek jól teljesítenek, minden esetre ott a kilépési stratégia szintúgy fontos tehát teljesen pontosan kell elmondanunk, hogy a végrehajtó ág és a parlamentek valamennyi országban hivatalosan, illetve teljesen együtt kell működjenek. Ez egyébként az eurózónát nem kérde, kérdőjelezi meg, sem pedig az eurót. Hanem azt hiszem, hogy ez plusz érv, amivel rendelkezhetünk, de hát ezt már az első nap óta mondtuk, ezt mondtuk a tagállamoknak, hogy ez a ti felelősségetek, nektek kell körültekintően eljárnotok, hiszen a stabilitási paktum az egy nagyon konkrét szabályrendszer. Ezt már elmondtuk három-négy évvel ezelőtt. Ez egy igen fontos keret, és tudatában kell lennünk annak, hogy nagyon szilárd gazdasági hangsúly van emögött. Nyilván nyomásra gyakorolnak ránk a körülmények, a valóság. Nem hiszem, hogy egy globális helyzet ez most megfelelő koncepció lenne. A névleges összegek robbanása tapasztalható, de tudatában kell lennünk annak, hogy vannak kockázatok, olyan kockázatok, amelyeket én magam is azonosítottam, és ezt valamennyi pénzügyi stabilitási felülvizsgálat említ ilyet, az LKB ugyanúgy. Nagyon fontos tehát, hogy a központi ellensúlyozási kezdeményezést alkalmazzuk. Szerintem ez egy jó lépés, és ezt teljes mértékben támogatjuk. Oui, sur cette même ligne, monsieur le président. Ugyanezt a gondolatot folytatva, elnök úr, ön tudja és a közelmúltban tapasztalhatta, hogy egy sor kritika érkezett és spekuláció euró szkeptikus körökből ők az eurót támadják, és a spreadre összpontosítanak tudjuk, hogy mi az ő valós céljuk. Az euró erre vonatkozik. Tegnap az én biztosom különösen odafigyelt erre, és Almunia úr nagyon kategórikus volt, amikor az elnökünk egy kérdésére tegnap itt válaszolt. Azt mondta, hogy mindannyian ugyanazon a hajón utazunk, és azt is mondta, hogy meg kell tenni, ami szükséges, de az euró térségben nincs arról szó, hogy külső instrumentumokhoz nyúljunk. És azt mondta, hogy nem fogjuk ezt a játékot játszani, vagyis reagálni arra, amit azok tettek fel, akiknél nem vezették be az eurót. Tudjuk, hogy mi ez a milyen helyzet eh, alakult ki, mint amikor a Titanic eh, a jéghegy felé úszott, és tudjuk, hogy Spanyolországban és Görögországban problémák lesznek. Bizonyos fokig ön már válaszolt, de szeretnék eh, megerősítést kapni az ön részéről. Erre vonatkozóan köszönöm. Köszönöm, megerősítem teljes mértékben, amit már elmondtam. Ami az ön országát illeti, és esetleg más országokat is, azt kell mondjam, hogy a felelősség természetesen Aténé, vagyis Aténnak fenntartható politikát kell folytatni a hosszú távon, meggyőző politikát, ami a költségvetési politikát illeti, és emellett a relatív uh, versenyképességet illetően is az egy egységre jutó termelési költségek vonatkozásában. Ezzel a kérdéssel mi is foglalkoztunk, és feltettük ezt a kérdést az összes beli országnak. Az eurótérség erősségét egy percig sem kérdőjelezzük meg, hogyha nem lenne erős az euró, akkor azt tapasztalnánk. A lényeg az, hogy a mostani helyzet valós nehézségeket vet fel, ez vitathatatlan, ez látható, és ez az összes pénznemre vonatkozik a világban. Mindenkinek a helyzet magaslatán kell állnia, ami a saját felelősség körét illeti. Ezt mondjuk köszönöm Vandenburg asszony a szocialista frakció részéről. Igen, köszönöm szépen. Nagy érdeklődéssel hallgattam azt az erőteljes üzenetet, amelyet ön továbbított a felügyelet témájában, és azt is üdvözlöm, hogy most már az LKB-ben egyértelműen gondolkoznak a 105-ös cikk, a 105 per 6-os cikk következményein. De egy kicsit nem értek egyet az FSF-fel, a pénzügyi stabilitási fórummal, ez egy igen fontos hatósága, illetve fóruma az egyes intézményeknek. Úgy hiszem, hogy ez csak része a pénzügyi világnak, amely a banki ágazattal foglalkozik. Azonban a válságnak egyes elemei a banki ágazaton kívül voltak az árnyék banki ágazat, vagy derivatíva. Itt nagyon sok probléma merült fel. Azt hiszem tehát, hogy nagyon fontos, hogy a pénzpiacok részéről legyenek szakértők a globális rendszerben, de a nemzet, az európai felügyeleti rendszerben egyaránt. A kérdésem az, hogy ön szerint az LKB-nek most egy kizárólagos szerepe lesz, vagy pedig egy szélesebb körű rendszerben tud részt venni? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Nem felejtettem el, amit ön javasolt néhány hónappal ezelőtt, és ezt észben is tartom. Ami az FSF-et illeti, az FSF nem csupán egy informális csoport, ami a Bázeli Bizottságot illeti, amelyet egyébként a holland nemzeti bank elnöke vezet, hanem van itt egy biztosítási bizottság, az IMF, a Világbank, kincstárság. Tehát ez egy informális csoport, mindezek részt vesznek benne. Azok, akik pontosan képesek arra, hogy szintézést állítsanak fel. Teljesen egyetértek önnel egyébként, a szabályozott kereskedelmi bankok nem csupán a probléma, tehát nem csupán ezek a bankok a probléma okozói. Az FSF-nek javulnia kell, főként úgy, hogy szélesíti köreit, ez egy folyamatban lévő dolog. Aztán ott vannak olyan hatóságok is, nemzetközi hatóságok, amelyek nagyon függetlenek a politikai szférától, mint például a Bázeli Bizottság, és maguk egyébként a központi bankok is. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy informális csoport, amely szakértői szinten képes azonosítani a megfelelő bejárandó utat, és rendelkezik azzal a stratégiai, világosan látással, tisztánlátással, amelyel a reformokat megvalósíthatjuk. Merci, Madame Vandenborg, vous voulez revenir? Köszönöm, Vandenborg asszony, szeretne ismét még feltenni kérdést? Igen. Úgy gondolom, hogy a, nem csak a központi bankok, tehát a központi bankok nem fedik le az egész területet, mert itt releváns az európai vita is, mert itt az értékpapír ágazatot is, és a biztosítási ágazatot is ebbe bele kell venni, és megnézni, hogy ott mi történik, mert látjuk, hogy ez is szisztematikusan releváns kérdés. Igen, önnek igaza van, de a központi bank ennek ellenére mégiscsak egyedi figyelembe véve saját helyzetét. El kell mondjam, nekik nincs saját egyéni érdekük, mert a törvény, az alkotmány arra hívja fel őket, hogy középtávra és hosszú távra a stabilitást biztosítsák, és ezért ők sajátosak, egyediek. Ha megnézem az összes intézményeket a világon, azok, amelyek a legvilágosabban látták azt, amit mi ma teszünk, ez a BIS volt, vagyis ez a központi bankoknak tulajdonképpen a szentélye, és éppen ezért ők egyediek a közép és hosszú távú stabilitás biztosításában. Sanchez Presedo úr, és utána pedig a liberális csoport. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három kérdést vetnék fel. Pevis úr az árfolyamokról szólt, ezt a kérdést nem akarta kommentálni de a Bretton Woods első megállapodása a pénzügyi stabilitásra vonatkozóan rendelkezéseket vezetett be. Ez az új pénzügyi szerkezet azonban nem fog semmit tartalmazni erre vonatkozóan? Mert hogy ugye nincs köze a pénzügyi, nemzetközi pénzügyi rendszerhez. Ez például a protekcionizmushoz is kapcsolódhat. Második kérdésem pedig jó lett volna, hogyha utalt volna némi némileg a nemzetközi pénzügyi rendszerről, hiszen ez a nemzetközi pénzügyi válság gyakorlatilag a szegénységet is sújtotta, és a legkevésbé fejlődő országokat, a legkevésbé fejlett országokat érintette leginkább. Tehát azt hiszem, hogy egy olyan struktúra, amely a globális pénzügyi helyzetet kezelni, ezt is figyelembe venni. Az Európai Unióban pedig nem csak ugye a G20-akkal kell foglalkozni, a nemzetközi stabilitási alap sem eléggé, van ugye egy G120 is, talán ezt is jobban figyelembe kellene venni. Végül pedig, ami a likviditás, ez az aktívák és a passzívák közti súrlódást jelenti? Miért van az, hogy hat, hatszor annyi határidőt kapnak Amerikában az intézetek, mint itt? Európában pedig hatszor kevesebb ez az arány. Köszönöm szépen. Az első kérdésével kapcsolatban már megjegyeztem, hogy az árfolyamokkal kapcsolatban nem szeretnék semmit ehhez hozzátenni. Leszögezném, hogy ezt a g heteken belül a fő levegtetett pénzmekkel kapcsolatban vitattuk meg, és eh, van egy közlemény is azzal kapcsolatban, amely tükrözi azt a konszenzust, amely kialakult a résztvevő felek között, nevezetesen a központi bankok, illetve a kormányok között. És a múltban is eh, voltak olyan megállapodások, amelyekhez tartjuk magunkat továbbra is, hogy vannak bizonyos eh, feltörekvő országok, például Kína, amelyekkel kapcsolatban sajátos megközelítés szükséges. Tehát nem szeretném, nem szeretnék eltérni a G7 konszenzusától. Ami pedig a globális finanszírozást, a szegénységet illeti, egyetértek, teljesen egyértelmű, hogy a legkevésbé fejlett országok, ahol semmilyen fajta energia vagy ár termelés nem folyik olyan, amely a globális gazdaság szempontjából jelentős lenne, ők azok, amelyek nagyon nagyon súlyos helyzetbe kerültek. Csak azt említeném meg, hogy az olaj árának csökkenése, illetve az energia árak csökkenése bizonyos esetekben némileg enyhítette az ő szenvedésüket, még akkor is, hogyha különleges nyomásnak vannak kitéve, és nagyon magas árat fizetnek meg a globális gazdaság lelassulásért. Természetesen mindig lehetne azt mondani, hogy a G20 nem tükrözi a globális gazdaság teljességét, ez így van. A G20 egy informális csoport, ahol a konszenzus kiérlelődhet jó néhány lényeges kérdésben. Éppen ezért nagyon fontos szerepet játszik a válság szempontjából, most is fontos szerepet fog játszani, és ez egy olyan folyamat, amelyen belül ki lehet érlelni bizonyos elképzeléseket. De aztán természetesen, ha mondhatom úgy, a normális, hivatalos mechanizmusokhoz kell folyamodni. És ott van a nemzetközi valuta alap, illetve a létező keret, amelyben természetesen az összes ország természeténél fogva részt vesz az igazgató tanácsban. Tehát így működik ez a rendszer, de azt hiszem, hogy az a feltett kérdés nagyon is lényeges volt. Ami pedig azt illeti, hogy mit teszünk, mi voltunk a világon az első központi bank, amely a három hónapos újrafinanszírozást bevezette, három, illetve hat hónapos újrafinanszírozás. Mi olyan dolgokat teszünk, amelyeket a pénzügyi feszültségeket megelőzően senki sem fontolt meg. A, az értékpapírok megvásárlása, illetve az ezekkel való kereskedelem, erre kap, vonatkozóan nem mondanék semmit, szerintem mi nekünk ezzel nem kellene most foglalkozni, de éberek maradunk. Köszönöm szépen. Szerkovics asszony. Köszönöm. Elnök úr, évek óta ön a strukturális reformok mellett érvelt a gazdaság nem hatékony ágaiban, és most van egy ilyen példa, pedig a banki ágazat, amely nem hatékony. Ön szerint kellene strukturális reformot végrehajtani az eurozónában, a banki szektorban, és a nagy határon átnyúló tevékenységet folytató bankok esetében Volker csoport azt javasolta, hogy el kellene választani a befektetési banki tevékenységeket és a lakossági banki tevékenységeket. Egy sor reformot javasoltak. Ön szerint Európában valóban kellene ilyen jellegű javaslatokkal foglalkozni? Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Úgy gondolom, mint ahogy el is mondtam, nem szabad önelégültnek lenni, ami a globális pénzügyi rendszer részleteit illeti, és a saját pénzügyi rendszerünket elsősorban. A piacgazdaság működése egy sor szerkezet átalakítást von maga után, az egész iparág átalakítását, és ez mindenképpen szükséges. Nem csak segítenünk kell, ezt az átalakítási folyamatot azért, hogy ez jó irányba haladjon. Ön helyén valóan mondta, hogy ennek az iparágnak megfelelőben kellene viselkednie, módosítani kell a szabályokat, a prudenciális rendszabályokat. Még a kormányzó tanács nevében nem tudok kommentárokat fűzni ehhez a jelentéshez, amivel már foglalkoztunk, ezt meg kell nézni egészen közelről, ami a befektetés és a kereskedelmi bankok elválasztását illeti, ez egy amerikai gyakorlat, rájuk jellemző, és ez végül is ez a szétválasztás robbant, mert kiderült, hogy ez nem megfelelő a jelenlegi körülmények között. Európában különböző koncepciók uralkodnak a banki tevékenységről. Nincs szoros választóvonal a kettő között. A bankok általában mindkét tevékenységet folytatják, befektetési és kereskedelmi és lakossági banki tevékenységet. Ezt talán jobb koncepciónak tekintették. Bízom abban, hogy ez valószínűleg jobb koncepció, hogyha látjuk az USA beli fejleményeket és a világ egyéb fejleményeit. Aktívan dolgozunk ezen, de mint mondtam, ez egy világméretű vita, elmélkedési folyamat. Meg kell találnunk az okos módját annak, hogy a piacgazdaság ne legyen annyira ingatag, és a megfelelő erősség legyen meg, még egyszer nem nézhetünk szembe ezzel a helyzettel, ez valóban nagy léptékű teszt, és meg kell nézni az útját annak, hogy hogyan lehet ezt elkerülni, eh, hogy lehet eh, ezt eh, enyhíteni, azért, hogy a globális gazdaság sokkal ellenállóbb legyen. Elnök, négy utolsó kérdés. Becsei úr, néppárt. Köszönöm, Önök asszony, van egy bemelegítő kérdésem. Szlovákia csatlakozása az eurózónához, mi az ön első értékelése? Ezzel kapcsolatosan ön szerint a belső piacban a négy szabadságjog erősödni fog-e például a munkaerő szabad áramlása és a szolgáltatási irányelv bevezetése vajon erre pozitív hatással lesz a második kérdésem, ez az igazi kérdés. Ön szerint az Európai Központi Bank hogyan tudja segíteni a nem eurozóna belüli tagállamokat likviditási problémájuk megoldásában, a jelenlegi pénzügyi likviditási problémák megoldásában, itt a válság körülményei között a megállapodás talán közel áll, de ön szerint a válság idején az, hogyha a tőke szabad áram lását leállítják a leányvállalatok és a alvállalkozások között ez megfelelő? És a nem eurozóna belé tagállami problémákat tekintve az Unió meg tudja -e jelenlegi fizetési problémáikat megoldani, és elkerülhetünk-e olyan helyzeteket? A múlt héten Dominik Strauss-Kahn megjelent Magyarországon, egy új tagállamban, és az ilyen típusú helyzeteket talán, mint ami kialakult, el kellene kerülni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ami Szlovákiát illeti, csak azt mondhatom el, hogy nagyon jól alakult az átállás. Tökéletes előkészítést láthattunk technikai szempontból, és én magam is jelen voltam egyébként a helyszínen, és aktívan részt vettem az átállásban. Minden információ tehát arra mutat, hogy nagyon bátorító a helyzet, ösztönző, és biztos vagyok abban, hogy Szlovákia sikeres lesz. Természetesen lenyűgöző látni, hogy az EU létrehozása után csupán 10 évvel már 16 tagja van az eurozónának Szlovákia belépésével. Ahogyan tudja, Kapcsolataink vannak a nem eurozóna beli országokkal is, beleértve az ön hazáját, Magyarországot is. Egyes esetekben úgy tűnhetett, hogy hasznos, hogy van egyfajta szoros együttműködés a központi bankkal, más esetekben pedig úgy tűnhetett, hogy erre nincs talán szükség, de továbbiakban is a központi bankokkal szorosan együttműködünk és kapcsolatban állunk az egész Európai Unióban. Ami pedig az IMF-et illeti, figyelembe vettem, amit mondott. Tudja, hogy egyes esetekben az IMF jelenléte, jelenlétét hasznosnak tekinthetik egy adott ország vezetője. Biztosan Almónia biztos úr is elmondta, amit erről elmondhatott az Európai Unió hozzájárulásáról, illetve arról a lehetőségről, hitelről, amit az Európai Bizottság és a Tanács aktiválhat. De a megjegyzését figyelembe veszem. Madame Luling. Luling asszony. Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, most vizsgáljuk itt sokszor elszigetelve azt az irányelv csomagot, amelynek célja, hogy átalakítsa a pénzügyi és banki felügyeletet Európában. Még akkor is, hogyha ezt nem bírálhatjuk, de szerintünk nagyon nagy újdonság nem fog ebből születni. Viszont van egy probléma, mégpedig az, hogy a döntéseket követni kell, anélkül, hogy tudnánk, merre megyünk. Vagyis mi olyan kőművesek vagyok, vagyunk, akik építész nélkül dolgozunk. Majd nem tudom, hogy milyen lesz a végső építmény. Az ön intézete növekedett itt a időszakban, mert a célt nem tévesztette szem elől. Szeretném tudni, hogy ön szerint az Európai Központi Bank bővíthetné -e saját illetékességi körét, nevezetesen a felügyelet terén. Nagyon sok engedélyezett út megfelelő, de itt különböző problémák vannak az eurozónán kívüli országokkal például. Második kérdésem, volt ez. A harmadik kérdésem, szeretne-e foglalkozni a különböző hitelminősítő ügynökségekkel, hiszen egy kicsit bizonytalanok vagyunk azt illetően, hogy mi is ezeknek a feladatuk. Köszönöm, asszonyom. Jegyeztem azt, hogy a helyzet mennyire komplex, és hogy Ön azt mondta, hogy önök az építők, akik lelkiismeretesen kívánják a munkát végezni, de nincs építészük, és ezt a metaforát mindenképpen megjegyzem, mivel ez nagyon jól illusztrálja a helyzetet. Ami a felügyeletet illeti, ez ezzel kapcsolatosan elmondtam, hogy hol is állunk, gondolkodunk ezen önök is, és Jacques de la Rosière által vezetett bizottságnak is ez a feladata. Nekünk is még válaszolnunk kell a feltett kérdésekre. Egyébként az világos, hogy van egy lehetséges út, amelyről már eh, a múltban döntöttek a Maastrichti szerződés szerzői, és amelyet már az egész parlament, az összes parlament és a népek eh, ratifikáltak, hiszen ez eh, népszavazás útján történt ez a ratifikálás, és gondolkodunk továbbra is mindezen. A lényeg az, hogy a célunk az, hogy a központi bank és a bankfelügyelet között szoros legyen a kapcsolat. A hitelminősítő intézetek. Nagy a felelősségünk itt, lehet, hogy majd még további feladataink is lesznek. Ez kemény dió, nagy téma, a gondolkodás, elmékedés folyik. Az világos, hogy e téren jelentősen kell javítanunk a helyzetet, és ezzel kapcsolatosan transatlanti megállapodásra van szükség, hiszen globalizált eh, körülmények között működünk, és olyan helyzetet kell találni, amely nem más az Atlanti óceán két partján. Egyébként ez egy igen széles téma. Elnök asszony. Elnök úr, szeretnék én is néhány kérdést feltenni. Luling asszony véleményét én is osztom, vagyis az, hogy mérnök, építész nélkül dolgozunk, és úgy gondolom, hogy ön is osztja ezt. Van itt egy fontos irányelv, a CRD irányelv bankokra vonatkozóan, várjuk még mindig a központi bank véleményét erről. Jó lenne, hogyha ezt meg is kaphatnánk a dokumentum vizsgálatakor. Az az érzésem, hogy építész, építőmérnök nélkül dolgozunk, és egy kicsit régi módian, mert amikor a CRD-t felülvizsgáltuk, akkor tudtuk, hogy az off-balance is foglalkozni kell, a felügyelettel és a likviditásokkal talán a CDS problémáiról is és a tőkekövetelményekről is szólni kellene a hedge alapokat illetően, hiszen ez jelentős része a pénzügyi piacnak. Mi az ön véleménye erről a jogalkotási javaslatról, hiszen belevetettük magunkat ebbe a témába, és a mandátum lejárta előtt ezzel végeznünk kell. G20-szal. Az elmúlt negyed évben jó, ami történt, de makró szempontból lehetett volna többet tenni. Szólt a felügyelet problémáiról is. Az biztos, hogy úgy lépünk ki a krízisből, hogy tulajdonképpen annak a lényegével nem foglalkoztunk, annak eredetinek lényegével a világban meglévő egyensúlytalanságokkal. De a az igazi problémával tehát, mint elmondtam, nem foglalkoztunk, vagyis azzal, hogy mennyire egyensúlytalanság uralkodik a világban, és ez a válság okozója. Köszönöm szépen, elnök asszony! Jelen pillanatban most aktívan dolgozunk véleményünkön a Capital Requirements irányelven, vagyis tőkekövetelmények irányelven, ez a CD, CRD, és nagyon gyorsan haladunk. Világméretű vitának vagyunk részesei, mint elmondtam, mit kell tenni, levonva a következtetéseket a jelenlegi helyzetből. Ezek a viták a Bázeli Bizottságban is, és a pénzügyi stabilitási bizottságon belül is folynak. Globális pénzügyi rendszer van érvényben, és a tapasztalat azt mutatja, hogy mennyire fontos kezelni a pénzügyi helyzetet teljességében, egészében, azért, hogy ne legyünk kiszolgáltatva egy robbanásnak, amely itt vagy ott megtörténhet. Elkerülhetetlenül ez az irányelv olyankor került elénk, amikor, és itt nem szabad tévednünk, mert olyankor került elünk, amikor még nem vontuk le a következtetéseket a jelenlegi helyzetből. Talán egy kicsit későbbre kellene ezt tenni, de ez csak mellékesen jegyze meg, ez az Atlanti-óceán mindkét partján érvényes. A gazdasági és pénzügyi helyzet globalizálódása azt jelenti, hogy mindannyian állandó kiigazítási problémákkal küzdködünk. Ami a G20-at illeti, osztom az ön érzését, de ahogy elmondtam, kulcsfontosságú intézmény, melynek az a feladata, hogy megfelelően végezze a felügyeleti munkát, és legyen valóban erre kapacitása. Ez az intézmény a az IMF, a Nemzetközi Valuta Alap, és a lényeg az, hogy ennek tekintéje és hatásköre meg legyen újítva. Világos, hogy bármit teszünk, ez mindig csak ugyanarra a status quo-ra vezet vissza, ugyanarra a ugyanannak a konstatálására, vagyis arra, hogy itt külső és belső egyensúly hiány van, és hogyha ez ismétlődik, ennek megalapítása, akkor nem tudunk tovább lépni, és további problémáink lesznek. Igen fontos, hogy erősíteni tudjuk, mégpedig jelentősen a makroökonomiai felügyeletet világszinten. És nem tudom, hogy hogy tudja majd a Nemzetközi Valuta Alap ezt hatékonyan végezni. Bajeva asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm. Trisé úr, hogyha megnézzük a gazdaság hőmérsékletét a jelenlegi pillanatban, teljesen mindegy, hogy most az inflációt vagy a stagnálást nézzük, akkor az exprompt eredményekkel nem fog járni. Ha ma a lassulási tendencia aggasztóbb, ön erről mit gondol? a rendelkezésre álló pénz felszabadulása a foglalkoztatási ágazatra pozitív kihatással lesz-e, és szeretnék kérdezni, hogy egy nagyon rövid megjegyzést mondjon az új gazdaságok növekedési kapacitásairól Dél-Kelet-Európára gondolva. Köszönöm. A kérdése nagyon lényeges, nagyon lényegre törő, és ahogyan mondtam, globális szinten egy olyan világban élünk, amely a bizonytalanság világa, és ezt figyelembe kell vennünk. Ezt kimondva, úgy gondoljuk, hogy ahogyan azt a bizottság is kimondta egyébként, a 2009-es év nagyon nehéz lesz globális szinten és európai szinten egyaránt. És hogy a helyreállás pedig valószínűleg 2010-ben következik be. A 2009-es nehéz év után mi magunk mit teszünk ezzel kapcsolatban? Stabilizáljuk az inflációs elvárásokat, igyekszünk egy stabilitási elemet bevinni a gazdasági szereplők számára, hogy egy szilárd alapá válhassunk, amire számíthatnak. Természetesen a kamatlábak csökkenése, ami egyébként az inflációs kockázat enyhítését kísérte, ez is hozzájárul a fenntartható növekedéshez és munkahelyteremtéshez. Ami pedig a munkahelyteremtést illeti, ezt már számos alkalommal elmondtam, hogy a tizedik évfordulója az eurónak igazán sikeresnek tekinthető ebből a szempontból. És nyilván a jelenkor nehézségeit nem akarom alábecsülni, semmilyen szempontból nem lehetünk elégedettek nyilván, de tíz év után, amikor már látjuk az előnyöket, látjuk megfelelő idő után, hogy amit tettünk, annak van értelme, az sikeres volt. Azt hiszem, hogy ez legalább 3,6 millió munkahelyet jelent. Talán tudja, hogy az Atlanti-óceán túlpartján hasonló polgárszámmal számolhatnak, tehát a gazdaság hasonló méretű. Ami az új tagállamokat illeti, közép és hosszú távon potenciáljuk nem szenved csorbát. Természetesen a lassulás érinti ezeket a gazdaságokat is. De azt hiszem, hogyha folytatják a részvételt a strukturális reformokban, akkor természetesen sikerül felzárkózniuk, következtetésképpen elmondanám, hogy ne felejtsük el, hogy az olajára és a fő tartószikkek ára sokkal alacsonyabb, mint ami korábban volt. Nagyon magas árat fizetünk most. Ezért a rendkívüli magas energiaárért. Persze, ennek még időbe te kell telnie, hogy megvalósuljon, de akkor is ez lényeges. Köszönöm. Ön annyira jól tiszteletbe tartotta a rendelkezésre álló időt, hogy még öt percünk van, még eh, Catch the Eyes-ra is mód van. Szeretném kérdezni, hogy valaki kívánja ezt felhasználni, hogyha ha nem, akkor én magam kihasználom ezt a rendelkezésre álló időt. De mégiscsak. de ön nem szakbizottsági tag, először John Purvisnek, majd magamnak adom meg a szót. Elnök úr, ön szerint az új rendszer következtében, amely most lépett hivatalba a FED szintjén és a nemzeti kormány szintjén, ön szerint lesznek változások? Tehát az Atlanti óceán másik partján? Köszönöm. Ami a Fed szintjét illeti, úgy látom, hogy a nyílt piaci bizottság ugyanaz. A Fed elnöke sem változott. Nagyon jó kapcsolataink vannak, és nagyra értékelem azt a kapcsolatot, ami a Federal Reserve-vel létezik, és Egyébként közös döntéseket hoztunk a Feddel, például likviditást nyújtunk dollárban az Atlanti óceán ezen partján, tehát ez azt jelenti, hogy mennyire szoros a fenntartott kapcsolat. Ami pedig a végrehajtó hatalmat illeti az USA-ban, világos, hogy ez a változás a kormányban igen, igen jelentős. De azt várom, hogy az USA továbbra is saját szerepét fogja betölteni, vagyis a saját jövőképét védi meg, saját koncepcióit és elveit. Ez azt jelenti, hogy arra kell felkészülnünk, hogy továbbra is igen, szoros együttműködést folytatunk globális szinten, és levonjuk az összes tanulságot abból, amit eddig átéltünk, és az igaz, hogy az USA igen fontos szerepet játszott és játszik ebben az időszakban, a közelmúltban, és rendkívül fontos, hogy az új adminisztrációval minél szorosabb kapcsolatot folytassunk azért, hogy levonjuk a tanulságokat beleértve a makroökonomiai politika felügyeletét. Elnök asszony. Elnök úr, hogyha ma újra kellene írni a, a Maastrichti szerződést, akkor nem kellene belevenni a pénzpiacok stabilitását is. Mindenki úgy gondolja, hogy a központi banknak több feladata lesz a felügyelet terén azért, hogy a válságból kilépjünk. Itt valamilyen hidat kell létesíteni, de most már olyan a helyzet, hogy itt bizony egyensúly hiány van. Mit lehetne tenni azért, hogy az egész egyensúlyba legyen itt európai részről. Ami pedig a G20-at illeti, sokszor elfelejtjük, amikor a, az adó paradicsomokról van szó, hogy az amerikai kormány valamit tehetne etéren ezt ellensúlyozandó válasz. Ami az ön első megjegyzését illeti. El kell mondjam, hogy a világban az összes adó, az összes központi bank úgy gondolja, hogy feladata van a pénzügyi stabilitás terén. Ez nem azt jelenti, hogy ez a felelősségi kör meg kell, hogy változtassa magát a monetáris politikát, hiszen minden központi banknak az az érvelése, hogy hiteles árstabilitás legyen középta, és ez szükséges feltétele a pénzügyi stabilitásnak. Ez nem elegendő önmagában, de szükséges, úgyhogy nincs ellentmondás a között, hogy odafigyeljünk a pénzügyi stabilitásra, egyrészt, másrészt pedig az árstabilitásra is odafigyeljünk az összes Inflation Targeting Institutions részéről, egyébként nálunk is ugyanez a helyzet a mi esetünkben. Az általam ismert összes központi bank pénzügyi stabilitási jelentéseket ad ki, ebben felülvizsgálja a helyzetet, a kockázatokat, a veszélyeket, amelyekkel szemben fel kell majd venni a harcot. El kell mondjam, hogy az összes központi bank környezete saját országában a központi bank és a saját monetáris zónájában a bankok, a konfederációk mindenképpen felelős szerepet játszanak a pénzügyi stabilitás biztosításában. Úgy gondolom, hogy ez alapvető kérdés, és szerintem nem kellene itt megváltoztatni az alapszerződést. Vagyis ma az, hogy egy szerződést megváltoztassunk, nem látszik könnyű dolognak. Éppen ezért a 105 per 6-os cikknek nagyon fontos a szerepe, mert ez a ratifikáció már ex ante meg történt, és tudjuk néhányan, hogy mi is itt a helyzet. Ami pedig az utolsó kérdést illeti, az adóparadicsomok. Az adóparadicsom kifejezés szerintem túl rövid. Inkább azokra az adó helyzetekre gondolunk, országokra, amelyek a prudenciális szempontból, piac stabilitás szempontjából, átláthatóság, intézmény stabilitás szempontjából nem figyelnek oda, és nem tesznek eleget a bűn cselekményekből származó pénzekre, és mindarra, ami a nemzetközi közösségnek fontos. Éppen ezért mi azt támogatjuk, hogy erősödjön világszinten ezen szabályok alkalmazása. Az is igaz, emellett, hogy az Atlanti-óceán két partján ugyanazt a koncepciót valljuk, mert hogyha nem szervezett a világ, akkor ez nem történt meg. És ez igaz az összes pénz ügyi helyzetre, összes országra. Az adózás nem egyforma, sem Európában, sem az eurózónán belül, azért ezt is meg kell jegyezni, éppen ezért ennek átfogónak kell lenni, vagyis az, hogy amikor arról beszélünk, hogy prudenciális szabályokra, őszintességre, integritásra, átláthatóságra van szükség, akkor azt gondoljuk, hogy ez kell, hogy legyen a szabály ma. Elnök asszony, köszönöm ezt az igen gazdag véleménycserét, ez igen fontos a gazdasági és monetáris unió történetében. Lesz alkalmunk, hogy még találkozzunk az utolsó monetáris párbeszéd keretében március 30-án ezen jogalkotási időszak keretében de valószínűleg a monetáris párbeszéd tovább fog folytatódni. Köszönöm a részvételt, és 31-én eh, találkozunk. Válasz, nagyon sajnálom, hogy március végén lesz az utolsó találkozásunk. Eh, nem tudom, hogy a monetáris eh, párbeszéddel kapcsolatosan önök hogyan ítélkeznek, de a központi bank ezeket a vitákat nagyon nagyra értékeli. Köszönöm.